le van írva. Az ALDE frakciótól kaptam jelöléseket szakbizottsági és delegációs kinevezésekre. A jegyzőkönyvben fogják megtalálni ezeket a kinevezéseket, és hogyha a jegyzőkönyvek elfogadásáig nem